A következő napirendi pont Ola Schmidt jelentése. A befektető kártalanítási rendszerek először is megadom a jelentéstevőnek, Schmidt úrnak négy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Széles körű konszenzusra van szükségem és éppen ezért másként fogalmazom meg mondandómat. Mégpedig a köppen. Minden árnyék jelentéstevőnek, a titkárságnak és a szakbizottságok munkatársainak meg szeretném köszönni a kitűnő munkát. Reméltük, hogy elérjük a célt, de még nem értük el. A befektetők kártalanítása minden értékpapírra vonatkozik, és Itt a téves helyzet megítélés, vagy a csalás, vagy a pontatlanság esetében kompenzálhatják a befektetőket, de persze nem akkor, hogyha egész egyszerűen a, a értékpapírok vesztenek az értékükből. Módosítók. Egyrészt 100 ezer eurós biztosítási értéket szeretnénk meghatározni, függetlenül attól, hogy melyik országban van a befektető. Vannak országok, akikben 100 ezer, van, ahol 50 ezer, mások pedig még több, magasabban határozzák meg a biztonságítási értéket. Célunk tehát az, hogy ezekben az országokban, ahol magasabb a befektetés értéke, ne csökkentsük az értéket. Nagyon fontos, hogy, olyan, hogy az emberek a cégek jövőjébe tudjanak beruházni. Ennek az egész jogszabálynak az olyan esetekre is ki kell terjednie, ahol egy bíróság bebizonyítja, hogy az értékpapírt értékesítő vállalatok rossz tanácsot adtak, és ez alapján hozták meg a befektetési döntéseket a személyek, jogi vagy természetes személyek. Például, hogyha valaki ezt mondja, hogy magas kockázatú alapokba fektessen be valaki, anélkül, hogy elmondaná a kockázatokat. Harmadsorban pedig nagyon fontos, hogy ne az adófizetőt terhelje a kártérítés, hanem egy ex ante felállítandó alapot kell létrehozni, amely az alap csődbe menetelére készül föl. 0,5%-ról 0,3%-ra kell uh, csökkenteni ugyanakkor az értékpapír értékére vonatkoztatott értéket, a futamidőt pedig 10 év helyett 5 évre próbáljuk csökkenteni, hiszen egy cég potenciális veszélyével kell foglalkozni. A nagyobb kockázatú értékpapíroknak nagyobb részt kell vállalniuk a biztosítási alap finanszírozásában. Negyed sorban a fizetési mechanizmust is egységesíteni kell, a bizottság kötelező mechanizmust akar kialakítani, azért, hogy a moral hazardet, vagy a morális kockázatot is ki lehessen küszöbölni. Nos, úgy gondolom, hogy egész addig, míg minden alapa, minden rendszer az alapját föl nem állította, ez nem működhet, de öt év elteltével az egymástól való kölcsönvétel rendszere működhet, annak érdekében, hogy a finanszírozás cél értékét elérjük. Ötöt sorban. A bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy az ICSD-ket is, hogy az ALKBV-ket is figyelembe kell venni, és mi ebben még nincsen végleges elképzelésünk. Úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak meg kell vizsgálni ezt a lehetőséget, annak érdekében, hogy a meglévő rendszereket a biztosítással, támogatott megoldásokkal egészítsük ki. Ezen felül nagyobb átláthatóságra van szükség az Európai Unió tagjainak jelentéstételi kötelezettséget kell előírni az ESMA irányába. És a bizottságnak látnia kell, hogy mi történik az országokban. Elnök asszony, a pénzügyi stabilitás záloga a befektetők védelme, holnap pedig a parlament határozott, világos, egyértelmű tá- támogatására lesz szükségem. Itt tudunk tá- tárgyalni a tanácssal. Köszönöm szépen, Bárnyi biztos. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ole Schmidt également. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani Ole Schmidtnek és az Econ szakbizottságnak, valamint annak elnökének is, hiszen egy rendkívül fontos témáról beszélünk. Nevezetesen hogyan lehet javítani, a befektető kártalanítási rendszert javítani. Ez nagyon fontos, és ide tartozik a biztosítási garanciákról szóló fehér könyv, és ez egy komplett csomag, amelyet a bizottság egy évvel ezelőtt fogadott el. Egy nagyon fontos javaslatról van szó, a tekintetben, hogy hogyan reagálunk a válságra. A befektetők a leggyengébb részesei a pénzügyi rendszernek, és ők az első áldozatai is egy válságnak, éppen ezért nagyon fontos az ő védelmük. Az állampolgárai számára nem is lenne elfogadható, hogyha nem védenénk őket, és logikus is ez a lépés. Biztosítani kell tehát, hogy extrém esetben például csalások esetében, vagy operacionális visszaélések esetében valamilyen lehetőséggel rendelkezünk arra, hogy egyfajta kártalanítást hajtsunk végre. Ez is egyfajta reagálás a válságra, és ez is hozzátartozik az igazi európai közös piachoz, ami a pénzügyi eszközök belső piacát illeti. Éppen ezért ez a logika arra ösztökélte a jogalkotót, hogy már 1997-ben foganatosítsa az első védelmi intézkedéseket, ez azonban nem volt elegendő, ezért azóta javításra volt szükség. Én azóta is már, már akkor is támogattam a megelőzés politikáját, hiszen, mondani, ahogy mondani szakás, sokkal olcsóbb megelőzni a bajt, illetve sokkal jobb megelőzni a bajt. Éppen ezért az ilyen jövőbemutató, preventív mechanizmusok nagyon észszerűek, igaz ez, ennek, ennek az alapnak a tekintetében és Schmidt úr, osztom az önambicionált nézeteit és megközelítését, mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy a rendszer hiteles legyen, hiszen mire jó a magas szintű védelem ígérete, hogyha nem támasztjuk mindezt alá megfelelő pénzügyi eszközökkel. Mondhatjuk azt, hogy lépésről lépésre teremtjük elő a pénzeket ehhez, de azt hiszem, hogy egy ilyen nehéz időszakban ez illúzió. Másodszor, Schmidt úr, én is támogatom a biztosítási szint 100 ezer euróra történő felemelését. Mi a bizottság eredetileg 50 ezret javasoltunk. Ez kevesebb lenne, mint a bankszektorban érvényes összeg, hiszen a kockázatok utóbbi ágazatban sokkal magasabbak. Gondolok arra, hogy például, mint ahogyan az 2008-ban a Northern Rock bank esetében történt, az emberek, a betétesek hirtelen kivehetnék, illetve kiszeretnék majd venni a pénzüket, hogyha válságra kerülne sor. Nagyon üdvözlendőnek tartom, hogy egy kölcsönös biztosítási rendszert fontolt meg. Ez egy nagyon jó megközelítés lenne, amely a kölcsönösségen alapul, és ezzel jobban át tudjuk hidalni a válság jelentette nehézségeket. Schmidt úr, itt-ott volt néhány pont, ahol nem értett egyet a bizottság eredeti javaslatával. A... Ön például emlékeztetett arra, hogy vannak olyan termékek, amelyek mindenek előtt a kereskedők számára vonzóak. Ha jól értem, akkor ön felül szeretné vizsgálni az erre vonatkozó javaslatot, és mit úr számíthat a bizottságra. A bizottság eleget tesz ennek a kérésének. Ami pedig a finanszírozás növelését illeti, hogyha 100 ezer euró szintet szeretnénk elérni, akkor teljesen világos, hogyha a biztosítékot növeljük, és csökkenteni akarjuk ezzel egy időben a kamatokat, akkor tulajdonképpen stresszes helyzetbe kerül az egész rendszer. Aztán a követ, az egyik módosítóval kapcsolatosan. Osztozom az önagájaiban. Minden bizonyal vannak spekulások, olyanok, akik visszaélnek a befektetők jó hiszeműségével, de hát ez a MIFID hatája alá tartozik, hiszen pontosan a MIFID irányelv teremt lehetőséget arra, hogy az ilyen személyeket felelősségre vonjuk. Mindezen túlmenően csökkenteni kell az ilyen esetek számát, és illetve az olyan esetek számát, ahol az alapból pénzeket hívnak le jogosulatlanul. Röviden tehát Schmidt úr, ez a koncepció a rossz tanácsadás kapcsán, ez egy kicsit kételyeket ébreszt bennem. Előfordulhat, hogy a tagállamok ezt különbözőképpen értelmezik, fragmentáltsághoz vezethet. Éppen ezért ezt a koncepciót nem támogatjuk a szövegében, de összességében mégis köszönöm az ön kiváló munkáját, Schmidt úr, valamint azt a kiváló munkát, amelyet a koordinátorok, árnyékjelentéstevők is elvégeztek. Teljesen világos, hogy a bizottság és a jelentéstevők azt óhajtják, hogy egy ambiciózus, közös európai megoldás szülessen, a tanácsnak figyelembe kell ezt vennie, és ez kell, hogy legyen a mi közös üzenetünk, hogy valóban egy közös megközelítést tudjuk érvényre juttatni. Bízom benne, hogy a lengyel elnökség ennek megfelelő intézkedéseket foganatosít, illetve erőfeszítéseket tesz azon országok meggyőzésére, amelyek eddig még nem tudtak megbarátkozni ezzel a megközelítéssel. Nagyon fontos mindig a megfelelő biztosítási szint, meghatározás, az előzetes finanszírozás, amely hiteles, és a, kö- a könnyű hozzáférést biztosítania a kártalanításhoz. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, biztos úr. Most Bodó úr Lott szólítom, aki a jogi bizottság nevében 1 perc 30 másodpercre kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! A befektetői kártalanítási rendszer működése most már a bankrendszer sztenderdeknek megfelelő. Nyilván a tőkepiacon befektetők, illetve egy kereskedelmi bank befektetői között nem lehet különbséget tenni így módon. Mindkét befektetői típust meg kell védeni de figyelembe kell venni a kockázatokat. Nem hiszem, hogy jó gondolat a küszöb emelése 100 ezer euróra. Azért, mert ez túl nagy terhet fog majd a brókerekre róni. A kölcsönrendszer bevezetését támogatom, remélem, hogy a parlament elfogadja majd a módosító indítványomat, a Románia és Bulgária, Bulgária esetében halasztást kérnék, annak érdekében, hogy a csatlakozási szerződések rendelkezéseit teljesíteni tudják. Köszönöm, most a frakciók nevében következnek a hozzászólók. Először Gozesz úr két percre. Merci, madame le président, monsieur le commissaire, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Ennek a szövegnek a szövegem nem más, mint a kisbefektetők védelme a csaló szándékú gyakorlatokkal szemben, illetve a befektetési társaságok nem megfelelő vis- viselkedése ellen. Arról van szó, hogy a krízis után, ahol a kisbefektetők, ahogy ön is mondta, biztos úr, a leggyengébbek voltak, és én módon a krízis legnagyobb, legelső áldozatai voltak, valamit tegyünk az ő védelmükben. Ez a szöveg utolsó lehetőségként mutatkozik meg a kisbefektetők védelme területén, éppen ezért a mi szakbizottságunk egyhangulag szavazta meg, illetve meghava, megszavazta ezt a jelentést, amely 100 ezer euróra emeli meg a, a védelem határát. Az AIK BV nem csak a befektetők védelmére vonatkozik, hanem a specifikus termékekről van itt szó, amelyeknek jó hírük van, és ezeket az idevágó irányelvben szabályozzák. Éppen ezért kértük, hogy egy tanulmányt készítsenek azért, hogy ennek a kártérítési irányelvnek az AEKBV-re való kihatását is megvizsgáljuk. Most pedig a tanács feladata az, hogy megállapodjon, azért, hogy az itt első olvasatban elfogadott szöveg nagyon gyorsan igazi, hatályos jogi norma szöveggé váljék az európaiak, az európai magánbefektetők érdekében. Számukra ezzel segítjük azt is, hogy úgy érezhetik, hogy az Európai Unió tagjai. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Beresz asszony kap két percben szót az SND nevében. Köszönöm szépen, állok asszony. Biztos úr. Az irányelv átalakítása a befektetőkártalanítási rendszerek átalakítása a krízis következtében vált szükségesé, illetve a pénzügyi válság következtében. És ez párhuzamosan kerül elfogadásra a befektetési biztosítékra vonatkozó szabályok bevezetésével. Nos, 100 ezer euróra javasolja jelentéstevő megemelni a határt, bár vannak olyan ágazatok, ahol 25 ezer euró határ. Azt szeretnénk, hogy az európai befektetők, az európai kis befektetők több alapba helyezzék a pénzüket, és ezért a hosszú távú befektetést akarjuk támogatni. Beszélt a rossz tanácsról, a félrevezető tanácsadásról. Nos, teljesen világosan meg kell határoznunk, hogy mit is jelent a MIFID-en belüli rossz tanácsadás, és amikor ezt meghatároztuk, akkor ezt le kell következtetéseinket a MIFID-re is vonatkoztatni kell. A ucidek pedig nagyon fontos, hogy a védelem szintje náluk se legyen rosszabb, hiszen ez a termék igazi hozzáadott értéket jelent az európai pénzpiacok számára. Két észrevételem van még. Ezek a szabályok a regionális hatóságokra vonatkoznak majd, ami pedig a holnapi szavazást illeti. Az Európai Parlamentnek azon kell gondolkozni, hogy hogyan lehet egy ellenőrző rendszert operatívabbá, hatékonyabbá tenni, és ilyen módon hogyan segíthetjük ezzel a pénzügyi rendszer működését. Tegnap arról, arról beszélt ön, hogy az állampolgárok nem fogadhatják el tőlünk, hogyha nem szavazunk, és valóban holnap válvetve határozott igennel kell szavaznunk. Nagyon sajnálom, de rettenetesen ki vagyunk csúszva az időből, tehát nagyon hálás vagyok, hogyha mindenki betartaná felszólalás idejét. Gigold úr kap másfél percben szólt. Ja, liebe Herr Schmidt, uh... Kedves Schmidt úr, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm a kiváló együttműködést, és köszönöm azon áll, önök által képviselt megközelítést, a vonatkozó irányelv reformjára szükség van annak érdekében, hogy a pénzügyi piacokon a fogyasztókat jobban védeni tudjuk. Több botránynak tanúi lehetünk. ez is az egyik oka ennek a reformnak. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy egy ambiciózus javaslatot tett. Röviden két pontra szeretnék utalni, ahol nem volt konszenzus. Ön is említette, Bárnyi úr, ez a nem megfelelő tanácsadás kérdése. Utólag egyeztünk meg abban, hogy észszerű ezt bevenni a reformba. Nem arról van szó, hogy a struktúrák és definíciók ide tartoznának, ezek teljes, természetesen a MIFID irányelvbe tartoznak, hogyha azonban egy vállalat esetében valóban kiterül bizonyíthatóan, hogy nem megfelelő tanácsadó adást nyújtott, és nem lehet felelősségre vonni pénzügyi értelemben, akkor a finanszírozás nem biztosított a kártalanítás esetében. Tehát a kárvallottak kártalanítása nem biztosított. Éppen ezért az ECON nyíltnak mutatkozott e tekintetben, és szeretném azt kérni, hogy ön Berni úr gondolját még egyszer a véleményét ezzel kapcsolatosan. Újra foglalkoznunk kell majd nyilvánvalóan más téren is ezzel a témával. Ami központi jelentőségűnek tartok, az a következő. A tanácsban jelenleg blokkoló kisebbség van, és a német szövetségi kormány is részt vesz ebben. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy fenn akarja tartani ezt a blokádot. Ezt az irányelvet meg kell reformálnunk, és az állampolgárok nincsenek megértéssel a gyenge fogyasztóvédelem iránt a válságot követően. Köszönöm. Köszönöm. Az egyéni felszólalások következnek. Kamal úr az első a listámon parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, és megköszönöm biztos úrnak is. Medoffot gyakran emlegetik az ilyen intézkedések okaként, de hogyha visszagondolunk a Medoff ügyre, az USA hatóságát több alkalommal figyelmeztették és a rendelkezésükre álltak az eszközök, úgy döntöttek, hogy nem használják ezeket. Ami azonban engem most ebben az irányelvben aggaszt, az az, hogy erkölcsi kockázatokat hozunk létre. Gyakorlatilag arra be, ösztönözzük a befektetőket, hogy bármibe befektethetnek, tudják, hogy még a rossz döntésük után is kompenzálják őket. Ez nagyon óvatosan kell eljárnunk. Megköszönöm a többi frakciónak, hogy elfogadták a módosító indítványomat az átláthatóság kapcsán. Nagyon fontos, hogy a befektetők lássák a rendelet árát, és azt is értsék, hogy a kompenzációért mennyit számítanak fel nekik. Tehát, hogyha valaki befektetést vásárol, ne lehessen őt becsapni, és ne lehessen vele többet fizettetni. De engem a kártalanítás magas szintje aggaszt. London, Frankfurt, Párizs rendben van, de a kisebb tagállamok aggódnak a százezres harmonizált kártalanítás miatt. Persze a nagy központokban rendben van ez, de a kisebb országok esetében verseny szempontjából ez nehézségeket okoz. Ezért mi tartózkodni fogunk, a trialógus hasznos vitája elébe nézünk. Köszönöm, most pedig Molcer úr következik. Elnök köszönöm szépen. A pénzpiacok és a értékpapírok egyre komplexebb és egyre kevésbé érthetőbbekké válnak. Hogy ez nem csak a hagyományos kisbefektetőkre vonatkozik, ezt világosra tette az USA-ból kiinduló pénzválság, és világosra tette, hogy az európai pénzpiacok rossz papírokat vásároltak, amelyek végül elvesztették az értéküket. A pénzpiacok szigorús szigorú ellenőrzésére szükség van például a sortolás eh, tiltására, és éppen ezért eh, szükség van a befektetők védelmére és kártalanítására is. En politikánkat a fogyasztóvédelem szempontja kell, hogy meghatározza. A bizottság kidolgozott javaslata a szakbizottság kidolgozott javaslatát a bizottság szövegéhez üdvözölhetem. A határokon átnyúló ügyletek során pedig szintén az igények eh, tekintetében jogbiztonságra van szükség, tehát egy közös védelmi színvonalra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Biztos úr, parancsoljon. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. Odű úr, röviden hagy válaszoljak önnek, hogy vázolom fel az álláspontomat. Az ön által feltett kérdések felette érdekesek. Az a cél, hogy az értékpapírok letétem, őrzőit, illetve befektetőknek az érdekeit összeegyeztessük, nagyon fontos. És Gozesz úr a AIKBV kiterjesztésével kapcsolatban ismerem a parlament fenntartásait, de úgy gondolom, hogy helyes volna, hogyha a hatály területén erről a kérdésről is szólnának. Valóban a bizottság és a parlament újton újra megpróbálja egymást meggyőzni a kérdésről. Gozesz úr, minden befektetőt egyformán kell kezelni. Arról is beszélt, hogy a befektetőket jól meg kell védeni, és Mölcer képviselőséről beszélt. Beresz asszony, én az egész csomagra utaltam, amely csomagnak része ez a szöveg. Az egész csomagra vonatkozó munkát még nem fejeztük be. A betétkezelőkre vonatkozó szöveg eh, szintén lehetőséget kínál majd arra, hogy a Medov botrányból levonjuk a következtetéseket. Azután a biztosítási szerződésekre való, a hatálybiztosítási biztosítási szerződésekre való kiterjesztéseinek lehetőség is felmerült. Ezt meg kell vizsgálni, meg kell vizsgálni, hogy ez milyen technikai nehézségekkel járhat. És volt itt még egy kérdés, mégpedig, hogy egyes helyhatóságok túlon túl eladósodnak. És úgy gondolom, hogy ezt a kérdést is még a továbbiakban kell majd megvizsgálni. Beresz asszony is, Gigold úr. Mindketten beszéltek a rossz vagy a téves tanácsadás jelenségéről. Nos, a jelenség, illetve a kérdés igenis legitim. Azt szeretném, hogy az embereket megvédjük. De kérdem én, hogy jogilag vajon ez a legjobb lehetőség? Gigold úr, először is egy koherens, harmonizált definícióra volna szükség. Tehát a rossz tanácsadás koherens és harmonizált definíciójára van szükség. Az a benyomásom alakul ki, hogy széles körű megállapodás jön létre, és a mai vita fényében fogom megvizsgálni a kérdést. Köszönöm szépen, biztos úr, most pedig megadom a jelentéstevőnek a szót, hogy zárja le a vitát. Er, <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. Talán nem mondtam el a vita elején, hogy én bízom a piacban, én hiszek a szabad piacban. Ez azt jelenti, hogy mindenki a saját szabad választását meghozhatja. Azonban ugyan ebben a pillanatban azt is el kell, hogy mondjam, hogy én a fogyasztókban is ugyanígy bízom. A fogyasztókat pedig meg kell védeni. Ez az iránya annyira fontos, pontosan ebből a szempontból, hogy a fogyasztóknak a védelmét is megteremti. Tehát, kedves barátaim, önöktől kaptam én kritikát is más keretek között. El kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértünk a befektető, egy mondjuk egy átlagos befektető tisztában kell legyen azzal, hogy többé-kevésbé mi történik, és hogy nyugodtan befektethessen. Ez fontos Európa jövője szempontjából. Én a pénzügyi piacokban is bízom. A kollégám a Jusidról beszélt, arról a finanszírozási formáról, amelyről mondjuk beszélhetünk, az eredeti érték 0,3%-áról, és így tovább itt felsorolhatjuk a számokat, de a fogyasztó számára olyan finanszírozási mechanizmusokra van szükség, amelyek nem ekkora jelentőségűek. A MIFID irányelvvel kapcsolatban elhangzottakat is értettem, ennek a lényegi részéről már vitáztunk. A tanácsadás, a negatív tanácsadás rendkívül nagy jelentőségű az európai befektetők számára legalábbis jelenleg, és angolul folytatja. Végül pedig Biztos úr, Gauzes kolléga, Berez asszony, Kamál úr és Gigold úr, megköszönöm Önöknek a kiváló együttműködést, és nagyon remélem, hogy ezt a dossziét le tudjuk zárni leghamarabb az ősszel. Köszönöm, köszönöm, hogy az elnök asszony a vitát lezárom. A szavazás 12 órakor lesz a holnapi napon. Most pedig a napirendünk következő pontjára térünk rá, ami Carlos Coelho úr jelentése a szabadságon, biztonságon és a jogérvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség címet viseli. Mielőtt rátérünk erre a vitára, elmondom, hogy Malmström biztos jelenlétére számítottunk, de ha jól értettem, akkor a